So, since we have Mrs. here... asszony megérkezett. Akkor a 23-assal folytathatjuk a munkát, egy módosítási vizsgálat. A 2017-es Európai Uniós Igazságügyi ponttáblázat kapcsán. Jutland asszony, igen, köszönöm teljes mértékben igaz. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés, amelyet a bizottsági 2017-es anyagra válaszul írtam. Ezt az anyagot 2017. április 10-én mutatta be a bizottság. A hatékony tagállami igazságügyi rendszerek működése alapvető fontosság az Európai Unióban, az Európai Uniós alapértékeket megvédendő, és ez egy kom, ez egy komparatív eszköz tulajdonképpen ez a ponttáblázat annak érdekében, hogy összehasonlíthassuk a tagállamokat a hatékonyságokban. Nagyon fontos, hogy az igazságügyi rendszerek megfelelően működjenek. Ez a ponttáblázat, amelyet évente közread az Európai Unió, az első jelentés óta továbbfejlődött 2013 óta folyamatosan működik. Reményeim szerint konkrét ajánlásokba torkolik ez a jelentés, amit a saját kezdeményezésű jelentés, amely hozzásegíti a bizottságot ahhoz, hogy megfelelően támogassa a tagállamokat abban, hogy az igazságügyi rendszerüket továbbfejleszik, a jogállamosságot meg, megvédjék, megerősítsék. Az első eszmecserénk a jelentés tervezettel kapcsolatban február 20 én volt, és a módosítók benyújtásának a határideje március 6-a volt. Összesen 30, 99 módosítást kaptam a jelentésem kapcsán. Köszönöm mindenkinek szívből a módosítókat, a kollégáknak. Szeretnék felvázolni néhány alapvető aspektust, amelyeket a módosítót érintenek. A 22, 23 és a 35-ös módosító célja a ponttáblázat hatájának kiterjesztése a büntetőjogra is, amely azt gondolom, hogy releváns javaslat. Ne felejtsük el, hogy a korábbi ponttáblázatok elsősorban a bíróságon kívüli viszályokra, illetve polgári ügyes táblázat ö, ö, esetekre korlátozódtak. A bizottság első alkalommal vizsgálta meg a ponttáblázat kapcsán a büntető jogra való kiterjesztés például a pénzmosás elleni harccal kapcsolatos ügyekben, illetve egyéb büntetőjogi ügyekben. A Libével megállapodtunk azonban abban, hogy őnekik van exkluzív kompetenciájuk a pénzmosás témájában, és megosztott kompetenciánk van a jogállamiság kérdéseiben. A 27-es és a 30-as módosítás megerősíti a szöveg megfogalmazását a jogállamiság kapcsán. A 34, 36, 38 és a 43-as módosítók kihangsúlyozzák azt, hogy az adat gap-et csökkenteni kell, vagyis egyszerűen a hiátosokat be kell tölteni, hiszen nem mindenki szolgáltat adatokat. A 45-ös a szociális jogok kapcsán megemlíti, hogy fontos az időzítés a, az ügy, a bírósági ügyekben, illetve az IKT jelentőségére is rámutatnak a módosítók. Fontos az, hogy hozzáférés biztosítsunk a bírósági ügyekhez. Az 52-es az átláthatóságról szól, szól a tagállamokat felkészít, felhívja arra, hogy a bíróság ügyekről átláthatott adatokat szolgáljanak. A többi módosító rámutat arra, hogy nagyon fontos a bírók továbbképzése, ide tartozik az 54-es, a mediáció, az 55-ös, az 56-os és az 59-es nagyon érdekes módosítók. A bírók szakosodásával kapcsolatban. Ezen módosítás, módosító indítványok is az igazságügyi rendszerek hatékonyság, hatékonyabbá tételére célozódnak, erről többet is kellene tudni. Nagyon fontos a bírók képzése valóban több tagállamban, de talán Radev úr 56-os módosító és Hatala asszony az 59-es módosító szerzőjét, a bizottság is esetleg még részletekkel szolgálhatna ezzel kapcsolatban. A többi módosító, amelyet a az igazságügyi, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést meg, meg, megkönnyítését célozzák, illetve a, a társadalmi kisebbségek, a társadalom peremére szorulók jogait veszi figyelembe. Szerintem ezek is fontosak. Jó lenne valóban, hogyha a ponttáblázat hatáját kiterjesztenénk a diszkriminációt ellenes törvények kapcsán illetve a módosítóim között még szerepel a bizottság felszólítása arra, hogy a ponttáblázatot terjesztek ide. Itt vannak nagyon ambiciózus módosítók, mások pedig azt célozzák, hogy az adatok minőségét javítani kell az igazságügyhez való hozzáférés kapcsán hosszú távon nagyon fontos, hogy a vállalkozásoknak is megteremtsük a megfelelő viszonyokat, hosszú távon ez az ő szempontjukból rendkívül fontos, és szeretném kihangsúlyozni, hogy új szanálási törvényekre van szükség Európai Uniós szinten. Március 12-én lesz még egy ülésünk, és április 24-éig lezárul ez a folyamat, remélhetőleg megtaláljuk a közös nevezőt a módosítók kapcsán is. Köszönöm szépen, Rajev úr, utána Hauptala asszony következik. Köszönöm szépen a módosítók bemutatását. A korábbi vitáink során már elidőztem a konkrét aspektusoknál, és magam is benyújtottam módosítókat. Először is a bizottságot arra szólítjuk fel, hogy vegye figyelembe a kollektív szanálás kérdését a jövő évek során, illetve figyelembe kell venni azon tényezőket is, amelyek szorosan összefüggnek az igazságügyhöz való hozzáféréssel. Nem gondolom, illetve azt gondolom, hogy az ilyenfajta procedúrák hatályba való bevonása lehetővé teszi az Európai Unió polgárainak, hogy valóban jobban kihasználják az igazságügy rendszerének a lehetőségeit, ami pedig az LGBT közösség igazságügyhöz való hozzáférését illet, és ezzel kapcsolatos indikátorokat már az előző ülésen is elmondtam, azt gondolom, hogy ez egy diszkriminatív lépés a többi közösség rovására, hiszen nem lehet kiemelni egy kisebbségi közösséget, fontos, hogy mindenfajta diszkrimináció ellen vegyük fel a harcot, ne csak a szexuális orientáltságot vegyük figyelembe, ami a bírók szakosodását illeti, illetve a bírák képzését. Támogatom ezt az elképzelést, nagyon fontos a szakosodás különböző területekre. És ebben kontextusban fontos, hogy a tagállamoknak több lehetőség, tagállamokban több lehetőségük legyenek a bíráknak képződése arra, hogy esetleg tanulmányokat tegyenek, vagy legjobb gyakorlatokat cseréljenek. A hatékony igazságszolgáltatás esetében rendkívül fontos, hogy mindenki hozzáférhessen ehhez. A tagállamoknak az interneten kelljen közé tenni az adatokat, illetve a megfelelő határozatokat minden szinten, minden bírósági, döntéshozatali szinten, és ilyen formában minden tagállamban világos képet kapnak a felek, hogy mi a helyzet a másik országban. Okay, thank you very much, um, Chair. Hautala képviselő asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Én nagyon meg vagyok elégedve az elvégzett munkával, amit Jutaland asszonyjal együtt végeztünk, és szeretnék néhány kérdésre reagálni. Az én módosítom, amelyeket Max Andersonnal együtt nyújtatunk, az 59-es és 55-ösre gondolok. Mindkettő ugyan arra vonatkozik, még pedig arra, hogy a társadalmunk milyen összetett szövetből áll össze, és fontos a szaktudás, különleges tudás a bírói szakma részéről, és ebben a folyamatosan változó világban, és ezért fontos, hogy az igazságügyi eredménytábla néhány olyan mutatót is tartalmazza, ami a szakosodásra, a speciális képzettségre vonatkozik, bírák és bíróságú specializációjára. És ezen kívül pedig fontos, hogy a technológiai fejlődés és lépés tartsanak a bíróságok. 55 és 59-es módosítók, tehát mind a kettő ugyanabban az irányba mutatnak. És én örülök, hogy Jutta Land asszony elmondta azt is, hogy támogatja az elektronikus hozzáférés megerősítését, a bírósági az való elektronikus hozzáférést, annak érdekében, hogy a jogi védelem fog, erősödjön a polgárok számára. Úgy gondoljuk, hogy ez is nagyon releváns. Az Európai Unión is egy misszión a Szelefáncsont parti látogatásom során európai üzleti, gazdasági életbeli képviselőkkel jártam ott, és, és milyen fontos volt ott is, hogy online elérhetővé tegyék a jogszabály módosításokat, és ezzel a vállalatokat, illetve az állampolgárokat segítsék, a jogbiztonságot fokozzák. Köszönjük szépen, most pedig Zvijevka kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is csatlakozni szeretnék a köszönő szavakhoz, amelyekkel az előadó asszonyt illették. Nagyon örülök, hogy hogy összetudjuk hasonlítani évről évre az eredményeket, és láthatjuk, hogy hogyan fejlődtek a dolgok ezen a területen. Természetesen jó lenne még kiegészíteni néhány elemmel az eredménytáblát, miután meghallgattam Hautala asszony felvetését, és e, most már világosá vált számomra, hogy e, valóban kiegészíthetnék még ezt a jelentést azzal, hogy a, a kortás, az aktuális fejlemények, technológiai vívmányok mennyire jelennek meg az igazságszolgáltatásban, mint az online hozzáférés, és így tovább, de hogy azt is meg kell nézni, hogy az egyes tagállamok milyen mértékben használják az új technológiákat, méghozzá már a bírósági eljárások során, vagy például tanúvallomások felvétele során. Ez lenne még egy plusz kérdés, amivel kiegészíthetnénk ezt a jelentést. Végül pedig szeretném a figyelmet arra irányítani, hogy vannak bizonyos tények, amelyektől nem tekinthetünk el. Az Európai Bizottság a tagállamokkal folytatandó együttműködést, különösen pedig a bíróságok képviselővel, a bírákkal, folytatott együttműködést e, elengedhetetlennek tartja, és én is úgy gondolom, hogy ez elengedhetetlen, és az is, hogy a még le nem fedett, de ugyanakkor hasznos területeket is vegyük föl az együttműködésben, méghozzá különböző joghatóságok közötti, még le nem fedett e, együttműködési területek számunkra is érdekes lehetne, és nem csak számunkra politikai szemszögből, hanem a polgárok számára is érdekes lenne egy ilyen összehasonlítás, azaz, hogy a jogaikat az egyes tagállamokban, az egyes joghatóságok alatt milyen mértékben védik. És aztán Morán Sáci asszonynal is egyetértek, aki joghézagokat említett, aki egyébként mediátorként is működik a gyermekjog területén az Európai Parlament eh, képviseletében és itt elsősorban az ilyen kérdésekkel foglalkozó vizsgálatokat kellene itt szintén megvizsgálni, például ugye a gyermekelhelyezés tekintetében és a határon átnyúló esetek, családjogi esetek esetében fontos lehetne ilyen vizsgálódásokat végezni, és akkor megállapítatnánk azt is, hogy az igazságügyi eredménytáblát nem kellene még ilyen további területekkel kiegészíteni, hogy a társadalom minél szélesebb rétegét lefedjük. Talán eh, ha mindent fölvennék az eredménytáblába, akkor ez az áttekintetőségét eh, rontaná, de mégiscsak a polgárok számára érdekes, fontos területeket föl lehetne venni, és a hozzáférés az igazságügyhöz, ez mindenképpen egy olyan terület, amelyet egy bekezdésben megemlíthetnék a jelentésben, a jelenlegi 12-es bekezdésben pontot kellene itt, amely kicsit szűkre fogalmazódott, vagy mondhatni zavaros, lehetne ezt itt szélesebb tágabb értelemben megfogalmazni a hozzáférést. Az, aztán 96-os jutala módosító, nagyrészt egyetértek azzal, hogy a legtöbb módosító az Európai Unió, az Európai Bizottság szellemében került megfogalmazásra, de itt ez egy olyan módosító, amelynek kapcsán világosan leszögezhetem, hogy a frakciónk nem fogja ezt támogatni. gondolok itt különösen azokra a módosítókra egyébként, amelyek büntetőjogi kérdéseket feszegetnek. Én úgy gondolom, hogy ezt ilyen általánosságban nem lehet megközelíteni. Lehet ezzel a területtel foglalkozni, de ez az Európai Unió kompetencián kívül első területeket csak megemlíteni lehet, és azzal kell foglalkozni, amely területekre vonatkozó felhatalmazással élünk. Az előadó asszony említette a pénzmosás kérdését. Jó, akkor ebben a konkrét témában, vagy a terrorizmus elleni harccal állást foglalhatunk és vizsgálódhatunk, de azért emlékeztetnék arra, hogy összességében, általánosságban büntetőjogi kérdésekkel e, nem foglalkozhatunk itt az igazságügyi eredménytábla keretein belül, és egyébként is milyen kritériumok alapján történne itt e, az eredménytábla felvázolása, hiszen nincsen, ez nem egy harmonizált terület, itt veszélyes ingoványos talajra tévedünk, az egyes tagállamok esetében itt jogi összehasonlításon nem beszéltek, úgy gondolom, itt óvatosan kell eljárnunk. Sőt, Le Breton kolléga kapja meg a szót. Merci, monsieur le... Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni Jutland asszonynak azt, hogy a benyújtott módosítókat ilyen alaposan végigvette az Európai Unió eh, igazságügyi szkorbordjával kapcsolatban. Eh, örülök, hogy eh, konkrétan az enyém is ott volt a módosítók között. Néhány módosítót tennék általánosságban a módosítókról. Először is emlékeztetnék arra, hogy ez az eredményjelző az igazságszolgáltatás működését összehasonlító jelleggel mutató táblázat, ez, ez egy nagyon jó eszköz, egy ilyen eszközre szükség van, még akkor is, hogyha egy együttműködő Európa, nem pedig egy kényszerintegrált Európa az a vízió, amit, amit magunkénak tudunk. Vannak módosítók, amelyeket amelyeket olyan képviselők nyújtottak be, akik azt akarják, hogy a digitális fejlődés vívmányait az igazságszolgáltatás is vegye át, ez szerintem rendben van. Szintén fontos a bírók képzése, az is jó irányba kell, hogy elmozduljon. Ugyanakkor azt arra is felfigyeltem, hogy a véleménytervezetben, a jelentés tervezetben van néhány olyan bekezdés, amely kifejezetten kedvező az Európai Bizottságra nézve, és amennyiben ez így van, akkor általában a következő lépés az az, hogy az együttműködésből az integráció irányába lépünk el. Például itt a 26-os módosítóról is beszélek, amely a nemzeti igazságszolgáltatásról szól. Szerintem az is kell, hogy maradjon. A 37-es bekezdés azt mondja, hogy az igazságszolgáltatásnak teljes mértékben együtt kell működni a bizottsággal. Ez szerintem túlzás. Vannak olyan módosítók is, vannak olyan módosítók is, amelyek ki akarnak venni egy egész bekezdést, például olyat, amely, olyat, egy olyat, amely a bizottság számára lehetővé tesz valamifajta beavatkozást a nemzeti igazságszolgáltatásba. Vannak olyan módosítók, amelyek arról szólnak, hogy az LGBT személyek igazságszolgáltatáshoz való hozzáférését meg kell erősíteni, minden diszkrimináció ellen fel kell lépni, szerintem, és nem csak az LGBT diszkrimináció ellen. Tehát ezt kiemelni az azt jelenti, hogy a többi diszkrimináció az talán kevésbé érdekes, és ez számomra elég nehezen felfogható. Tehát én szeretném, hogyha kikerülnének ezek a hivatkozások a szövegből. Ami a politikai hatalomtól való függetlenséget illeti, ez teljesen egyértelmű. Egy bíró az nem politikai hatalom, és nem is kell, hogy az legyen neki. Ezért aki erre emlékeztet, vagy azok a módosítók, amelyek erre emlékeztetnek, azok az én támogatásomat is élvezik. Ugyanakkor gyakran van az, hogy az Európai Bizottság erre hivatkozva be akar avatkozni az igazságszolgáltatás megszervezésébe, holott az a tagállamok szuverenitása. Itt például a 99-es módosításról van szó, amely egy kétértelmű részt akar törölni a szövegből. Emellett szintén kritizálhatóak azok a bekezdések, amelyek további hatalmat adnak az Európai Bizottságnak, ez különösen problémás akkor, amikor tudjuk, hogy már van egyfajta együttműködés, van egy információs hálózat, amely elég jól működik a különböző legfelsőbb bíróságok között, tehát az együttműködés az működik, a szuverenitást tiszteletben tartjuk, nincs igazándiból szükség arra, hogy az Európai Bizottság még jobban beleavatkozzon egy olyan területre, ahol igazándiból nincs szükség rá néhány tagállam nem ad ki adatokat. Én ezt sajnálom, de szerintem ez a félelemből van azért, hogy ne menjünk tovább egy ilyen ajánlástól, egyfajta kötelezés irányába ettől tartanak ezek a tagállamok. Amennyiben megfelelő számban fogadjuk el azokat a módosítókat, amelyek lefelé módosítják az Európai Bizottság szerepét, illetve az együttműködésre és a szuverenitásra tesszük a hangsúlyt, akkor az megnyugtatja azokat az államokat is, amelyek egyelőre nem adnak adatokat, és innentől kezdve elkezdenek adni adatokat. Ez általános filozófiája azoknak a módosítóknak, amelyeket én nyújtottam be. Köszönöm. Köszönjük szépen, Merényi Lepintő úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is én is azzal kezdeném, hogy köszönetet mondjuk a kiváló munkáját, amit az előadóasszony végzett. Összességében szeretnék azért is köszönetet mondani, hogy a számos észrevételt, amelyet eljutottunk hozzá, felvette a szövegbe, a módosítók közé pontosabban, és úgy gondolom fontos valóban, hogy szakosodjanak, specializálódjanak a bírák, és egy specializált, szakképzett, szakosodott bíra ítéletel mindenképpen magasabb minőséget képvisel szakmai szempontból, és által hozott ítélet biztos, hogy jobb minőséget képvisel, mint egy erre a területre nem specializálódott bírónak az ítélete. De e, támogatni is kell a bírókat abban, hogy jobban képzettek legyenek, és hozzájáruljanak a polgárság megerősítéséhez és a társadalmi békéhez. Fontos az is, hogy a bíróság ítéletek, határozatok online e, közé legyenek téve a különböző tagállamok bíróságának határozatait, ítéleteit tehát az interneten hozzáférhetővé kell tenni. Egy olyan bírósági ítélet, bírósági ítélet csak akkor járulhat hozzá a társadalmi békéhez, hogyha ismerté válik az adott társadalomban. Itt nem csak a felperes és az alperes érintett azáltal, hanem pedagógiai elemekkel és gazdagíthatja a társadalmat egy-egy ilyen ítélet. Éppen ezért hozzáférhetővé kell tenni, minél hamarabb és minél egyszerűbben hozzáférhetővé kell tenni a társadalom valamennyi tagja számára. Ezen kívül pedig szeretnék kitérni a felelősség kérdésére is. Annak a felelősségére, a, aki dönt, tegyen itt szó egy bíróról, vagy egy bírói kollégiumról, itt nem egyes személyek felelősségére gondolok, hanem és az ő önkényes eh, véleményére vagy álláspontjára, nem az ő mérlegelési jogkörére és az ő egyéni döntésére, hanem összességében fontos, hogy a bírói szakma, a bírák mit képviselnek. Aztán mivel itt jelen vannak az érintettek, a közösség részéről is. Fontos, hogy itt elmélyítsük az együttműködést ezen a területen. Egyetlen egy Európai Uniónk van, fontos, hogy ne csak gazdasági, kereskedelmi és valóta kérdésekről beszéljünk, hanem másról is, hogy mit is képvisel az Európai Unió ez képtelenség, hogy Belgiumban valami bűncselekménynek számít, ami Portugáliában esetleg nem, illetve viszont is hogyha vannak olyan országok, amelyekben bizonyos bűncselekmény, mint olyan meg sem jelenik az igazságügyben, a törvénykezésben, és fontos, hogy az igazságügy terén végzett tevékenységekkel is foglalkozzuk, hiszen a bíróságokat átpolitizálják, és a politikusokra tekintenek, vagy a politikára tekintenek sokszor úgy, mint igazságszolgáltatásra. És sokan elhagyják hazájukat azért, mert ha bűncselekményt követtek el hazájukba, lehet, hogy más tagállamban ezért nem fogják bíróság elé állítani, és ezt meg kell akadályozni. Éppen ez az igazságügyi reformra van szükség azért, hogy ezeket az egyenlőtlenségeket kiegyenlítsük, hiszen a polgárok számára ez egy tartatatlan helyzet, és a bizottságnak végig kellene gondolnia, hogy ezen a területen mit kíván tenni, és úgy gondolom, hogy éppen ezeket az igazságügyi eredménytáblákat lehetne hasznosítani ebből a szempontból, hogy olyan lépéseket tessünk, amelyek egységes igazságszolgáltatást teremtenek az Európai Unió valamennyi tagállamában. Ez számomra nagyon fontos, köszönöm szépen. Kíván-e a bizottság szót kapni és reagálni? Ringo asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, szép délutánt kívánok mindenkinek. Csak emlékeztetnék arra, hogy az Európai Unió igazságügyi eredménytáblája egy tájékoztató eszköz, csupán áttekintést kíván nyújtani arra, hogy a tagállamokban hogyan működnek az igazságszolgáltatási rendszerek. Itt nem egy különleges kategóriával foglalkozik, és valamelyik tagállamot egyenlően kezeli. Akármilyen sajátos modellje legyen az igazságszolgáltatásnak egy országban, bármilyen hagyományi legyenek, itt a hatékonyság az, amit mi itt fontos paraméterként vizsgálunk, de az igazságügyi eredménytában semmiképpen sem kíván beavatkozni a nemzeti igazságszolgáltatásban. Az elképzelés az volt, hogy áttekintést nyújtsunk arról, hogy mi is folyik igazságszolgáltatás címszó alatt az egyes tagállamokban. Az európai szemeszter keretein belül hoztuk ezt létre, és éppen ezért elsősorban polgári, kereskedelmi és igazgatási joggal foglalkoztunk, és az adatok bemutatása, láthatatossága arra vonatkozó, hogy hogyan is működnek az igazságszolgáltási rendszerek, és a korrupcióval, pénzügyi bűncselekményekkel, például a kokáért hogyan bánnak, hát ezt figyelembe vettük, de mindez attól függ, hogy milyen adatok állnak rendelkezésre a tagállamokban, és, és mennyit kapunk mi ezekből, és fontos, hogy a tagállamok is segítsenek bennünket abban, hogy az adat hézagokat kitöltsük. Egyebekben azt gondolom, hogy a módosítók többsége konstruktív, amelyek csak tovább javíthatják, fejleszthetik az Európai Uniós igazságügyi eredménytáblát. De erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a tagállamok maguk javíthassák az igazságszolgáltatási rendszerük hatékonyságát. Köszönöm szépen. Köszönjük. Hautala asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném én is megragadni az alkalmat, hogy itt eszmét cserélhessek a bizottsággal, és javíthassuk ezt a rendkívül fontos eszközt. A következő lenne a kérdésem a módosítók megvitatásából kiindulva. Például szó esett arról, hogy szükség van a, a bíróságok, bírák szakosodásának elősegítésére, és fontos, hogy a bírák és nyomon kövessék a technológiai fejlődést, és képzésben részesüljenek. Jó lenne, hogyha ezek a célok megjelennek az eredmény táblában, és amit láthatták, ez is itt is egy vitatott kérdés a frakciók vitatják azt, hogy a különböző sérülékeny csoportok, például az LMBTI csoport számára hogyan lehetne elősegíteni a hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz, és kérdezem, hogy ez hogyan lehetne, vagy mit gondolnak erről, hogyan tudnánk kellene egyáltalán az elemény táblába felvenni, és az antidiszkriminációs jogszabályok alkalmazása például fontos részét képezhetné az eredménytáblának, vagy inkább ö, ö, kívül hagynák ezt. Értem én, hogy ez egy tájékoztató eszköz, de néha egy tájékoztató eszköz is olyan eszköz lehet, amely valós változásokat segíthet elő. És hát ez is lenne itt a célunk. Jutalánd asszony. Először is köszönet illeti a kollégákat, a hozzájárulásért, a módosítók benyújtásáért és az itt zajlott eszmecserékért is, amelyet a közös utunkon magunk mögött hagytunk, és úgy gondolom, hogy itt a konszenzus megteremtésének jó talaj ez, előttünk áll az árnyék előadói egyeztetés, és úgy látom, hogy itt vannak közös pontok, amelyekben megegyezhetünk vannak vitatott kérdések is, amikor is a sérülőkön csoportokra van szó, amikor a kollektív jogorvoslatról van szó, és néhány más területen is előrébb kell még lépnünk, ahol inkább technikai jellegű kérdések vannak még nyitva. Ezek között például az is, hogy hogyan lehetne az eredménytábla hatáját eh, kibővíteni, és hogyan tudnánk ezt relevánsabbá, hatékonyabbá tenni. Fontos meghatározni, hogy mi legyen a hatáskör, mire terjedjen ki az eredménytábla. Néhány kolléga arról beszélt, hogy, hogy problémát jelent az is, hogy minél precízebben határozzuk meg az LMBTI közösség tekintetében, hogy mivel foglalkozza az eredménytábla, itt beszéltük sérülékenyebb csoportokról, és úgy gondolom, hogy a 80-as módosító jó helyen kopogtat, én szeretnék emellett kardoskodni, hogy elfogadás ra kerüljön. Köszönjük ezt a módosítót. Úgy gondolom, ez jól mutatja azt, hogy többet szeretnénk tenni a sérülékeny csoportok számára, de itt a fogyatékosság, a szexuális orientáció és más-más szempontok is szerepet játszanak, de úgy gondolom itt ez a módosító jó kiindulási alap lehet egy kompromisszumhoz. Ami pedig a kollektív jogorvoslati eljárásokat illeti, úgy gondolom, hogy ez meg ez elősegíti a hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz a polgárok számára, különösen a kereskedelmi jog és a polgári eljárások tekintetében lehet ez fontos. Egyre jelentősebbé válik a kollektív jogorvoslat, hiszen megkönnyíti valóban a hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz, és nagyon hasznos lenne, hogyha az ezzel kapcsolatos hatékonyságát mérni az eredménytábla az uniós igazságszolgáltatási rendszereknek. És nagyon remélem, hogy itt közös nevezőre jutunk, és előrébb tudunk lépni ezen a területen is. És végül köszönetet szeretnék mondani Hautala asszonynak a pontosításért, pontosításért arra vonatkozóan, hogy mi is a szándékunk, amikor a bírák szakosodásáról, specializációjáról beszélünk. Úgy gondolom, ez egy érdekes kérdés, és úgy gondolom, hogy itt is közösen előrébb tudunk még lépni. És aztán bizottság némileg reagált Zvjavka úr kérdésére, és én azt gondolom, hogy érdekes lenne kibővíteni a hatáját az eredménytáblának. Természetesen ezt jól kell csinálni, és fontos, hogy az árnyék előadókkal, képviselőkkel itt folytassuk az eszmecserét a júri szakbizottságon kerül, hogy ezt megfőképpen tudjuk megtenni. Köszönöm szépen a bizottságnak. Thank you very much. Thereby... Köszönöm szépen. Kérnék meg, úgy látom a bizottság kér szól. Szeretnék én is köszönetet mondani az előadón, és felmerült itt a kérdés a bírák szakosodásával kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy sokkal érdekesebb fogalom és elhangzott a specializáció, és itt különbsük a bíróságok és a bírák specializációját. Ha a bíróságok specializálódnak, akkor fennáll a veszélye annak, hogy teszem azt a versenyok területén nagyon ö, jól tudnak majd felépni, de más területeken esetleg nem a megfelelő hogy Ha viszont a bíráknak a specializációjáról beszélünk, azaz, hogy külön képzésben részesítsük a bírákat, úgy gondolom ez hatékonyabb lehet az egyes esetekkel való bánásmód területén. Köszönjük szépen! Akkor lezárom ezt a napirendi pontot, következik a 24-es napirendi pont, bizottság nyomunkövetési álláspontja, a 2004 per 35-ös irányelv alkalmazásával kapcsolatban, és akkor azonnal meg is adjuk a bizottság képviselőnek a szót Joachim Genien úrnak. A jobb szabályozás és jogalkalmazás ö, igazgatóságról érkezett, és akkor a március 8-i álláspontjukat kérem ismertessék. Thank you very much, Chair. Good afternoon, uh, everybody. Köszönöm. Örülök, hogy meghívtak, és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk és beszélhetünk a további fejleményekről, a follow-upról. A munkát megköszönjük, segít, segített és konstruktív volt, és mutatja, hogy az Európai Parlament és a Bizottság ugyanazt a célt vallja magáénak nevezetesen, azt, hogy ezt az irányelvet mindennyian jól szeretnénk alkalmazni, azt szeretnénk, hogy ez az irányelv létrehozza a hozzáadott értéket a különböző a, a terepen, és ilyen módon a környezeti károk azok e, e, csökkentésre kerüljenek, illetve ténylegesen is a szennyező fizessen. Ezért olyan fontos a follow-up. Sajnálatos módon a végrehajtásnál vannak problémák. Az Európai Bizottság ezért is adott ki 2016-ban egy értékelő jelentést, amely az alapja volt az önök állásfoglalásának is. Az önök javaslatait és véleményét nagy örömmel fogadtuk, átbeszéltük azokat a tagállamokkal is, és úgy tudom, hogy már meg is kapták az írásbeli válaszunkat erre az állásfoglalásra, amely nagyon részletesen reagál azokra a dolgokra, amiket önök írtak, illetve ismerteti az elért haladást, a különböző fellépéseket, amiket tervezünk, illetve reagál azokra a felvetésekre, amelyek az önök állásfoglalásában megjelentek. Éppen ezért most nem is eh, fogok eh, részletesen foglalkozni ezzel a szöveggel, részletesen végigmenni az egyes pontokon, hanem csak felvillantok egy-egy fontosabb tételt, és adott esetben válaszolok a kérdésekre. Röviden összefoglalva, a célunk az legelejétől kezdve az volt, hogy eh, az irányelv hiányosságait kezeljük, egy együttműködő munkaprogram alakuljon ki a tagállamokkal, amely rámutat a nehéz területekre, ez a munka legyen bizonyíték alapú, illetve alapuljon egy közös, egy, egy egyértelmű értelmezésén az irányelvnek, illetve e, kapacitás építésre is sor kerüljön. egy több éves e, időszakról van szó, 2016-ban kezdődött, 17 volt a második éve. Az Európai Parlament e, által felvetett dolgok egy jelentős része a munkaprogramban már benne van sőt első eredményekről is beszámolhatok az első év alapján. További adatgyűjtésre kerül sor, e, ez megint csak a bizonyíték alapúság e, témájában, illetve javítottunk az irányelvben alkalmazott termen, te, terminológián, e, és megvizsgáltuk azokat a tréningigényeket, amelyeket a tagállamok jeleztek felénk. Ennek is megvan a maga követő munkája, és arra jutottunk, hogy még továbbra sem lehet teljesen megérteni azt, hogy az irányelvet hogyan alkalmazzák a tagállamok a saját nemzeti rendszereikhez képest, illetve oda beágyazva. Ezért idén más forrásokból is elkezdtük az adatgyűjtést, tehát nem csak a tagállamoktól kapunk adatokat. Leültünk már NGO-kkal, illetve a különböző iparágak képviselőivel, megpróbálunk beszerezni tőlük is adatokat, hogy lássuk jobban, hogy milyen incidensek, milyen esetek fordulnak elő az egyes tagállamokban, illetve hogy a tagállamok hogyan dolgozzák fel ezeket az incidenseket, akár a környezeti kárról szóló felelősségi szabály alapján, illetve irányelv alapján, akár más szabályok alapján. A célunk az, hogy ezt az információt összegyűjtjük, dokumentáljuk, és akár évvégéig egy országspecifikus tényleírást készítünk, amit természetesen majd megosztunk önökkel. Nem sikerült még minden hézagot, amely, amelyet szembesültünk betölteni, de azt gondolom, hogy így jobb adatok és pontosabb adatok állnak majd rendelkezésre. Ez a bizonyíték, illetve adatgyűjtés ez nem csak a megértést fogja segíteni, hanem fel fogjuk használni arra is, hogy a tagállamokkal tárgyalva a végrehajtási felülvizsgálat során ezt beépítsük. Az első ilyen, az 2017-ben jelent meg, ott is tettünk néhány ország specifikus ajánlást, megint csak erre az irányelvre vonatkozóan. Eh, és egyrészt eh, ott eh, az incidensek, az események regiszterétre hívtuk fel a figyelmet, illetve a pénzügyi biztosítékok rendszerének bizonyos nehézségeire is, illetve problémáira is felhívtuk a figyelmet. Tehát most, gyűjt, most zajlik az, hogy megnézzük, hogy a tagállamok mit tettek, mit léptek. A bizottság második körben a környezeti végrehajtási felülvizsgálatnál 2019 márciusában lesz kiadva a következő jelentés. Egyrészt az ELD-vel kapcsolatban, illetve e, javaslatokat teszünk arra nézve, hogy milyen irányba lehetne tovább e, lépni. A, az adatok, illetve bizonyítékok gyűjtése során a, az államigazgatásokra e, kell támaszkodnunk, Ehm, ugyanakkor eh, ilyen kötelezettsége és jelentéstételi kötelezettsége a tagállamoknak a jogszabály alapján nincs. Ezért a bizottság most azt vizsgálja, hogy egy konkrét módosítás legyen hozzátoldva eh, ehhez a jogszabályhoz, amely a környezeti jelentéstételről szólna, illetve arról, hogy tudni szeretnénk arról is, hogy eh, hogyan gyűjtik, hogyan gyűjtik az adatokat. Februárban egy eh, javaslat meg is született, és számos környezetvédelmi jogszabályt érintő módosításra teszünk majd javaslatot májusban vagy júniusban. A, azonban a módosítások hatóköréről, még nem döntöttünk, az LD vonatkozásában még nem dölt el, hogy az is ezek a között, a jogszabályok között legyen, e, mert ott vannak bizonyos jogi problémák, amelyeket előbb meg kell oldanunk. És még két dolog, mielőtt befejezem. Az állásfoglalásban önök beszélnek arról, hogy a helyszíni ellenőrzéseket javítani kell. Az Európai Bizottság azóta egy cselekvési tervet is kidolgozott, január 18, 2018. januárjában lett be nyújtva. Ez megint csak a tagállami cselekvési tervekkel foglalkozik. Úgy, számunkra úgy tűnik, hogy ez megoldja azokat a problémákat, amelyek önök felvetettek. Itt leginkább a 35-ös bekezdésére gondolok az önök állásfoglalásának, illetve a bizottság kiadott egy feljegyzést arról, hogy mennyire fontos a környezetvédelmi ügyekben az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, ez 2017-es dolog volt. 48-as bekezdésben önök egy arra szólítanak fel, hogy további feladataink vannak ezen a területen, és azt végezzük el. Azt gondolom, hogy ennek a bizottsági feljegyzésnek a a végrehajtása a tagállamokban, ez meg kéne várni, és utána kell eldönteni, hogy további lépésekre szükség van-e. Én eh, csak felvillantottam most néhány területet, amelyel kapcsolatban további információk állhatnak rendelkezésükre, hogyha igénylik ezt, túllépve az írásbeli válaszon, amit megkaptak. Köszönöm még egyszer az érdeklődést, illetve az együttműködést, és a továbbiakban is arra számítunk, hogy együtt dolgozhatunk önökkel az elkövetkezendő hónapokban, években, annak érdekében, hogy elérjük a közös célunkat, vagyis azt, hogy ez az irányelv megfelelőképpen kerüljön alkalmazásra. Köszönöm. Most a raportőrnek adom meg a szót. Grazie, Presidente. Innanzitutto... Köszönöm. Először is az az ELD végrehajtásáról szóló anyag raportőreként, eh, amely arról szól, hogy a környezeti károkat hogyan kell elhárítani, illetve milyen eh, kártérítési eh, hogyan lehet a kártérítési igényeket érvényesíteni. Itt ez a nyomon követő vizsgálat fellépés az egyelőre nem felel meg a parlament elvárásainak, ugyanis úgy tűnik, hogy a bizottság kikerülte a legfőbb kérdéseket, nevezetesen azt, hogy rendkívül sürgősnek gondoljuk azt, hogy az LD irányelvet felülvizsgálják, erre nem reagál eh, a bizottság, illetve bizonyos kérdésekre nem vállalja fel a politikai megoldási javaslatokat. Eh, bár méltányoljuk azt, hogy a nem teljesítő tagállamok eh, szankciókat kapjanak, illetve örülünk annak is, hogy különböző tanulmányokat elvégeztek a RIFIT kapcsán ebbe a témába vágóan is, és az egyetértési memorandumot is üdvözöljük, illetve minden más olyan fellépést, amit az Európai Bizottság eddig tett, de néhány preambulum bekezdéstől eltekintve, amelyek egybevágnak a parlament anyagával, állásfoglalásával, én nem találtam a bizottság dokumentumába semmi olyasmit, ami igazándiból lefedné a legfőbb felvetett kérdéseket. Ez egy eh, tényleg hatalmas probléma, és erre rámutat a jelentés is. Itt most ki kéne térni azokra a válaszokra, amelyeket a bizottság benyújtott, akár pontról pontra is Először is mi a felülvizsgálatát kértük az LD-nek, illetve annak a definíciónak a megváltoztatását, hogy mi minősül környezeti kárnak. Erre a válasz az volt, hogy nézzük meg a 2020-ig tartozó, tartó több éves programot, hogy ott tervezve van egy, egy módosítás, illetve felülvizsgálat. Mi eredetileg egy ennél gyorsabb felülvizsgálatot szerettünk volna, különös tekintettel arra, hogy egyre súlyosabb következményei vannak a környezeti károknak. Az önök menetrendje szerint 4-5 év múlva kezdődne a munka, és mi emellett még egy definíciót is szerettünk volna, egy meghatározást, ami szintén szerintünk nem teljes. Nem tetszik nekünk az sem, hogy amit a küszöbb értékekkel kapcsolatban a bizottság mondott, a bizottság nem találja elegendőnek, hogy megfelelőnek az eredményeket, a 2021 és 23 közötti felülvizsgálatra utal megint, tehát megint csak 4-5 évet kell várnunk arra, hogy értékelni tudjuk az esetleges változásokat. Ugyanez igaz arra is, hogy kértünk egyértelmű értelmezést azzal kapcsolatban, hogy az ld ben milyen földrajzi megfogal, meghatározások szerepelnek, például a természetvédelmi területek vonatkozásában. És eh, az a kérésünk pedig, hogy terjesszék ki a hatókörét az irányelvnek eh, szintén nem talált meghallgatásra. Ezt figyelembe kell venni, ugyanakkor itt közrejátszanak olyan elavult adórendelkezések is, amelyek nem megfelelőek, illetve egyéb szabályok. Hogyha például egy tűzeset keletkezik mondjuk, egy tűz keletkezik, mint ahogy Olaszországban az elmúlt időszakban volt hulladék lerakó területeken, akkor ott mit lehet, mit kell megadóztatni, illetve milyen, milyen jóvátételt lehet adni az érintett polgároknak. Semmilyen jóvátétel igazándiból nincs bevezetve ezekre az esetekre, holott ezek az incidensek komoly károkat okoznak. Nem tudjuk azt sem, hogy igazándiból milyen adókra utal az Európai Bizottság az olyan esetekre vonatkozóan, mint amiket most az előbb említettem. A, a költségeket valójában a, vagy a polgárok viselik közvetlen módon, vagy pedig közvetett módon a, az egészségügyi rendszer. A bizottság szerint el kell különíteni mindezt a környezeti felelősség kérdésétől, de ez sem felel meg a, annak, amit mi szeretnénk. E, mi ugyanis azt szeretnénk, hogyha a környezeti kár magába foglalná például az egészségügyi károsodás fogalmát. E, amennyiben ez nem így történik, akkor az európai polgárok e, nem fogják tudni bizonyítani a szennyezés, illetve az egészségkárosodás közti kapcsolatot, okokozati viszonyt. Szintén kértünk kötelező pénzügyi garanciát, illetve európai pénzalap létrehozását, amelyből az ipar által okozott károkat fedeznék. Probléma keletkezik akkor, amikor egy cég csődbe megy, vagy eltűnik, felszámolják, és nem tudjuk, hogy ki az, aki felelős marad. nincs eh, mód arra, hogy eh, behajtsuk a követelést, eh, vagy elhárítsuk a környezeti kárt. A környezeti kár, a szennyezés az ott marad, és senki nem fizeti ki annak az elhárítását. Ez azt jelenti, hogy valójában a szennyező fizet elv nem érvényesül. Az ötödik pont az volt, hogy a veszélyes tevékenységet űző cégekről legyen egy nyilvántartás. A bizottság elismeri azt, hogy van haszna egy kötelező regiszternek, ugyanakkor ezt követően mossa kezeit, és azt mondja, hogy ez egy tagállamok felelősségi köre, erre nincsen kompetenciája az Európai Uniónak, ez igen sajnálatos, mert ez a folyamatos monitorozást nehezebbé teszi, sőt a prevenciót is nehezebbé teszi. Holott az irányelvnek elvileg ez lenne az egyik célja. Az a javaslat, hogy adókedvezmények is, adókedvezmények is beemelve legyenek a rendszerbe, szintén nem vizsgálták meg a vizsgálatok ellenőrzése, illetve a szankció kiszabása hatóságok által szintén egy olyan kérdés, ahol nem mozdult el a bizottság, itt sem látunk pozitív fejleményeket. Az Európai, Bizottság, az Európai Parlament jelentésében vannak pozitív elemek. Az környezeti jogsz, környezetvédelmi jogszabályok felülvizsgálatáról már korábban is szó volt, erre utalt az Európai Bizottság is, amikor arról beszélt, hogy május-júniusban újabb jogszabályok várhatók, illetve előterjesztések várhatók. Kérem meg erősítsék meg, hogy a környezeti bűncselekményekre vonatkozóan is lesz egy javaslat, vagy önök esetleg másról beszéltek. Összefoglalva, a Környezetvédelmi Bizottság társ előadójával, illetve többi bizottsággal együttműködve úgy véljük, hogy a bizottsági nyomonkövetés, illetve a reakció a parlament kéréseire, számos kérésére, nem volt megfelelő. És ezt érdemes kimondani, a bizottságnál van a kezdeményezési jog, az Európai Bizottság kéréssel fordulhat az Európai Bizottsághoz, a parlament kéréssel fordulhat a bizottsághoz. Ez azonban alássa a jelenlegi helyzet. Gyakorlatilag itt szinte egy bürokratikus gyakorlattá silányul ez az egész dolog, amit így egymás közt végzünk, de a bizottság részéről nincsen nyomonkövetés. Én azt szeretném, hogyha a mi politikai és jogi javaslatainkat komolyabban megfontolnák. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jábor úr az ENVI bizottság véleménye. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Ferrara asszonynak, az előadónak ezt a rendkívül elfogó értéket. Nos, többször beszéltünk már erről a bizottság jelenlétevel is, és bizonyára kitalálják, hogy mit akarok most mondani, de azért fontos, hogy kihangsúlyozza a legfontosabb kérdéseket. Nos, kezdjük talán azokkal a témákkal, ahol egyetértünk. Az első pillanatok kezdve azt gondoltam, hogy nagyon-nagyon szoros volt az együttműködésünk, és nem nagyon álltak messze a véleményeink a végrehajtás kapcsán a, a környezetvédelmi felelősségi irányelv végrehajtási kérdéseiben, és a végrehajtási jelentés konklúziói nagyon hasonlóak az egyes tagállami kontextusokban a legtöbb mai felszólalás és vélemény nyilvánítás tulajdonképpen ugyan abba torkolott, amiről már korábban is beszéltünk, úgy, hogy nagyjából egyetértünk, nem is kell sokat beszélnünk már erről, de talán kérdéseket mégiscsak feltennék, hogy így fogalmazzak. Említette a környezetvédelmi végrehajtási eszközt, nagyon fontos ez az intézkedés, fontos ez az értékelési eszköz, fontos, hogy a tagállami teljesítményeket értékeljük, a környezetvédelmi szabályok végrehajtása területén, de mégiscsak vannak még kételjeim. Ebben az IIR rendszerben valóban lehetséges-e a végrehajtás a végrehajtás hatékonyságát erősíteni, hiszen bizottsági ajánlásokról van szó a tagállamok felé, vagyis nem igazán látom az, hogy ez a gyakorlat érdemben hogyan segít a bizottság, hogyan tudja rávenni a tagállamokat, hogy valóban végrehajtsák ezeket az intézkedéseket. Persze a végén a jogsértés eljárásokról beszéltünk már, de azt szeretném látni, hogy ez a rendszer valóban szisztematikus megközelítést alkalmaz, ösztönözni kell érdemben a tagállamokat a végrehajtás hatékonyabbá tételére a környezetvédelmi jogszabályok területén. De egyetértek Ferrer asszonyjal abban, hogy ezek a problémák nagyon fontosak a rendszer hiányosságai, nagyon komoly problémát jelentenek, és ez a végrehajtásnál is fontosabb kérdés, itt a listát ismerjük, néhányat kiemelnék. Az egyik az az irányelv hatája, és a parlamenti jelentés világosan felszólítja a bizottságot, hogy vizsgálja felül a hatály kérdését, például bele kellene venni a légszennyezést is, valóban jelen pillanatban az IRD-ban ez most nincs benne, illetve felmerültek kérdések a definíciók, a fogalom meghatározások, meghatározások kapcsán is, illetve egyetértek azzal is, hogy az IRD felülvizsgálata 2023-ig Nos, nem mondom, hogy ez elfogadhatatlan, mivel bármi elfogadható tulajdonképpen elméletileg, de nagyon-nagyon sajnálnám akkor azt, hogyha mégis ez a határidő élesedne be, és nem lehetne felgyorsítani ezt a review folyamatot, hiszen rendkívül fontos elemeket kellene belevenni a hatályba. És ami rendkívül fontos véleményem szerint, az a pénzügyi felelősségi rendszerek kérdése. Ketetettől kezdve ezt hangoztatom, hatékony, kötelező pénzügyi felelősségi rendszerek nélkül a szennyező fizet elve csak papíron marad, a valóságban ez nem fog megvalósulni, nem, nem látjuk majd ezt a tagállamokban, vagyis itt egyértelműen felülvizsgálatra szorul az irányelv, fontos, hogy kötelező környezetvédelmi felelősségi szabályokat rögzítsünk, esetleg biztosítási garanciákat, a szennyező elven alapulva átfogó és érthető elveket kell rögzíteni, és egy olyan európai rendszert kell létrehozni, ahol a tagállami védelmi szintek nagyjából megegyeznek, közelítenek egymáshoz. Fontos az azonos szabályok szerinti verseny megteremtése is a vállalatoknak, hiszen nem elfogadható az, hogy bizonyos tagállamokban olcsón és könnyen lehet szennyezni, máshol viszont rendkívül nagy a büntetés összege, és végső soron meg kell védeni az Európai Uniós polgárokat is ugyanazon a szinten minden tagállamban. Nem lehet elfogadni azt a helyzetet sem, hogy a szennyező fizet elvet bizonyos tagállamokban igenis végrehajtották, máshol pedig még le vannak maradva ezzel. Ezen tagállamok polgárai ilyen formában nem élvezik ugyanazt a környezeti védelmet, mint más tagállamokban nagyon fontos, hogy itt megteremtsük az egyensúlyt, sokkal kiegyensúlyozottabb viszonyokat kell teremteni, és a level playing field is nagyon fontos, az azonos szabályok szerinti verseny. Végül pedig nyomatékosan kérem önöket arra, hogy igenis hallgassák meg a parlament felszólítását, gyorsítsák fel ezt a folyamatot, és a kritikus pontokat bele kellene venni a jelentésbe. Köszönöm szépen, Jutta Landasszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a bizottságnak is ezt a nyomon követő jelentést, a saját kezeményezésű jelentés kapcsán. Nagyon fontos, hogy valóban törekedjünk arra, hogy ez az irányelv hatékonyan működjön a gyakorlatban, és a kollégák által említett számos aspektus alapján elmondhatom, hogy ugyanezek nekem is az aggodalmaim és a reményeim és amit eh, Ferrer asszony mondott el, a küszöb túlságosan magas eh, ahhoz, hogy egy adott eh, kárt eh, környezeti jellegűnek tekinthetünk-e, és gyakran túlságosan tudományos fogalmakkal is operálnak a fogalom meghatározások, ez az olvashatóság rovására megy, illetve az értelmezhetőség is kétes, és ilyen formában a tagállamokban a felelősség kérdése is különböző interpretációkat élvez, illetve a jelentésekben is ö, lecsapódik ez, és természetesen a végrehajtás nem egységes az Európai Unióban. Illetve aggaszt rendkívüli módon a közegészségügyi kérdés is, a szennyezés, a, a levegő minőségének a problémája rendkívül aggasztó, és osztom azokat a félelmeket, amelyeket a kollégáimmal kifejezésre juttattak. Valóban nincs erre megfelelő jogszabályunk, a levegő minőségének javítására nincsenek meg a jogszabályunk a tagállamokban, ez nagyon komoly probléma. És azt hiszem, hogy ha ezeknek a tükrében is elmondható, hogy a parlamenti jelentés rendkívül fontos volt, fel kell gyorsítani ezt a folyamatot, és azt szeretnénk látni a parlament részéről, hogy az environmental damage, a környezeti szennyezés definíciójának hatáját terjesszék ki, fontos, hogy megvizsgáljuk az emberi egészségügyi kihatásokat, és a jelentés említi az, hogy a bizottság erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a környezetvédelmi kár definíciója kapcsán az irányel felülvizsgálati folyamatában az új ERD refit értékelésben 2021-23-as időszakban változások lesznek a szövegben, de kérem a bizottságot tájékoztasson minket a tekintetben, hogy előzetesen mit terveznek már most, mi, milyen új elemeket lehetne belevinni a környezetvédelmi kár definíciójába, hiszen azt hiszem, hogy fontos, hogy intenzívebbé tegyük itt a munkát. Itt életek mentéséről van szó a légszennyezés kapcsán, úgyhogy erre mindenképpen szükség van. És ezen kívül hallottunk már meglévő rendelkezésekről a, az, a kollektív jogorvoslat kapcsán a 12 és a 13-as cikkek értelmében az NGO-k, a nem kormányzati szervezetek lehetőséget kapnak arra, hogy benyújtsanak panaszokat a tagállam illetékes hatóságok felé légszennyezés és egyéb környezetszennyezési esetek kapcsán. Azonban ne felejtsük el azt, hogy hogy a tagállamok határozzák meg enne, ezen jog gyakorlásának módosi, módozatait, és ez nagyban ö, kiterjed a tömeges ö, károkat okozó esetek értékelésére. Kérem a bizottságot, hogy mondja el, hogy az egyes tagállamban milyen viszonyokat tapasztalnak, illetve a, a kollektív jogorvoslati mechanizmus kapcsán is további részleteket szeretnénk hallani. Itt csak a környezetvédelmi károkra korlátozódik ez a szöveg. Mi lesz ennek a szövegnek a hatája? Körülbelül 50 kérdést kapott a bizottság. Röviden tudna válaszolni Néhányra legalább? Minden tőlem tehetőt megteszek. Úgy látszik, hogy a kimerítő válaszunk az imént nem volt elég kimerítő, úgyhogy most tovább részleteket szeretnék megvilágítani. Köszönöm szépen először is ezeket a felszólalásokat, számos pont elhangzott, de azt gondolom, hogy nem távolodtunk el egymástól olyan nagy mértékben. Két részre osztanám a kérdéseket. Az egyik rögtön azzal kezdeném, hogy köszönöm az előadónak a munkáját, és köszönöm Jábor úrnak és Jutland asszonynak is a munkát. Mindannyian ugyanazt gondoljuk, jobban kell a meglévő eszköztárat végrehajtani a gyakorlatban, ebben egyetértünk. Néhány javaslatokat megszíveljük, ezeket feljegyeztük, valóban ezt a munkafolyamatot még lehet javítani, de nem látok ellentmondásokat az intézmények álláspontjaik között. És már most elkezdhetjük a munkát, nem kell új bizottsági javaslatra várnunk, nem kell megvárni, amíg ez hatályba lép, illetve a tagállamok végrehajtják. Már a mostani eszköztár felhasználásával elindíthatjuk ezt a folyamatot, ebben teljes mértékben egyetértünk, és az eredet, az, a többi reakciójukat pedig magunkkal visszük útravalló. Szeretném elmondani, hogy nem volt még lehetőségünk arra, hogy a parlamenti állásfoglalásról a tagállamokkal tárgyaljunk, ugyanis április 17-én találkozunk a tagállami képviselőkkel, de akkor a napirenden lesz ez a pont, és nem csak erről a témáról beszélünk, hanem az önök mostani, nem csak az anyagról beszélek magáról, hanem az önök felszólalásáról is, a rendszert kritizálva. Nagyon fontos, hogy minden tőlünk tehetőt meg tegyünk annak érdekében, hogy a rendszert javítsuk, de szeretném elmondani, hogy a bizottság önmagában nem sokat tehet, és ezzel már át is térnék a második részére a gondolatmenetemnek. Ez az a pont, ahol valószínűleg a legnagyobb a vélemény különbség az elemzéseink kapcsán. A parlament egyértelműen felszólított minket arra az állásfoglalásában, hogy vizsgáljuk fel az irányelvet. Önök szerint tehát erre szükség van, de 2016-os bizottság jelentés világosan fogalmazott e tekintetben, és azóta sem változott az álláspontunk. Mi szerint mielőtt felülvizsgáljuk az irányelvet, először jobb képet kell kapnunk arról, hogy pontosan mi lehet a lehetséges megoldás. Mivel az önök elemzése gondolatmenete alapján elmondhatom, hogy részben egyetértünk, de ez nem azt jelenti, hogy a már meglévő tagállami eszközöket fel kellene váltani valami mással, és az előadó is elmondta az elején, hogy ez egy nagyon bonyolult helyzet, és egy óriási területről van szó, ugyanis nem egyetlen eszközről van szó, amit harmonizáltan végrehajtunk az Európai Unió minden tagállamában. Ez egy olyan jogi eszköz, amely komolyan a szubszidiaritás elvének van alávetve, vagyis ez tulajdonképpen egy komplementer, egy kiegészítő jogszabály együttes, amelyet a tagállami jogszabályok mellé kell még végrehajtani, és itt nem arról van szó, hogy egy általános megoldással, egy varázsütéssel mindent meg tudunk oldani, egy jogszabályjal minden tagállamban. Vagyis közösen meg kell értenünk azt, hogy hol vannak pontosan a problémák, és Európai Unió szintű jogi beavatkozással hogyan tudnánk megoldani jobban ezeket a problémákat. Ez a valódi kérdés, hiszen itt a szubszidiaritás elvét figyelembe kell vennünk. Ez a bizottság úgy döntött, hogy nem fogjuk felülvizsgálni még az irányelvet. Nagyon fontos először a bizonyítékok gyűjtése, ezeket a bizonyítékokat a jövőbeli bizottság elé leszeretnénk tenni, tehát ez a bizottság nem fogja elkezdeni a felülvizsgálatot, a következő bizottság fog dönteni arról, hogy egyáltalán sor kerül le erre a felülvizsgálatra vagy sem. Tehát például a környezet közötti kár definíciójához sem tudok hozzászólni. És ami a pénzügyi felelősségi rendszereket illeti, e, egy Impel nevű szervezet munkájára szeretném felhívni a figyelmüket. Ők megvizsgálták a tagállami rendszereket több tagállamban, és azt látták, hogy több tagállamban ez igenis működik. És most azt kell megvizsgálnunk, hogy a többi tagállamban hogyan lehetne jól működő rendszereket létrehozni. Hiszen vannak igenis jó példák, bevált gyakorlatok, vagyis meg kell értenünk, jobb képet kell kapnunk ezekről a témákról, a jogszabályváltoztatás lehetőségének tükrében is, mert mielőtt jogilag beavatkozunk, először nagyon komoly bizonyítékokat kell felmutatnunk, hogy az Európai Unió szintű beavatkozás igenis indokolt és hatékony. A bizottsági jelentését csak ismételni tudom, jelenleg nem tervezünk egy irányelv felülvizsgálati folyamatot, vagyis egyenlőre csak a vélemény különbségeket tudom tudomásul venni a tekintetben. És azt hiszem, hogy részemről még az is fontos elem, hogy elmondjam, hogy a tagállamokkal, az ipari szektor, képviselő, szektor képviselővel és a civil társadalommal is együtt működünk, ugyanis mi nem bújunk el a tagállamok mögött, együtt kell működnünk a tagállamokkal, egy olyan rendszert kell létrehoznunk, ahol ez a regiszter valósággá válik, de ehhez nem feltétlenül kellenek jogi követelmények. Néhány tagállam nagyon pozitívan reagált már eddig is, vagyis év végéig azt fogjuk látni, hogy közzétesznek bizonyos tagállamok adatokat konkrét intézkedésekkel az, a nemzetközi szinten is, vagyis összefoglalva, bilaterálisan nagy örömmel állok még a további viták elében mindenféleképpen még örömmel visszajövünk ide is, és jelentünk a tagállami fejleményekről bizonyos konkrét területeken akár, és hogyha van néhány komoly felismerés, megjegyzés az önök részéről a, a tekintetben, hogy milyen megoldások gondolhatók el, ezeket nagyon szívesen fogom meghallgatni mivel amikor az irányelv jövőbeni esetleges felülvizsgálatáról beszélünk, akkor az kell, hogy legyen a céljunk kizárólag, hogy a problémákat megoldjuk, és ne pedig a jelenlegi rendszert bonyolítsuk, hiszen tíz év múlva akkor ugyanott vagyunk, mint most. Volt még egy konkrét kérdés a környezetvédelmi büntetőjogi irányelv kapcsán. Ha jól tudom, ez most nincs felülvizsgálati folyamatban, de a review első lépéseként lesz már egy jelentés, és utána döntünk a továbbiakról. A második pont pedig egy jogalkotási javaslaton is dolgozunk, amely megnézi minden környezetvédelmi jogszabályban a jelentéstételi kötelezettségeket. Ez tulajdonképpen a fitness check, ezt tavaly indítottuk el és megnézzük azt most már azt, hogy az IRD, illetve más jogszabályok eh, szempontjából előnyös lehet-e ez a fajta adatgyűjtés, egy ilyen formában az átláthatóságot biztosítsuk a, tagáll- a tagállami a polgárok tájékoztatásával, Tehát ez nem a környezetvédelmi bűncselekményekhez kapcsolódik, ezt csak így mellékesen jegyeztem meg. Köszönöm. Thank you very much. That's for... Uh, Köszönöm szépen. 24-es rendi pont következik. Szeretném elmondani, hogy a következő ülés április 23-án lesz hétfőn Brüsszelben délután kettőtől fél hétig, és a következő napon 24-én is, és szeretném még elmondani, hogy a közös szakbizottsági ülés az AFKO-val holnap lesz, március 28-án fél 12-től fél 1-ig az ASP 3A2-ben. Remélem, hogy mindannyiunkat viszont látom, mindannyiukat viszont látom holnap, hogyha nem, akkor boldog húsvétot kívánok mindenkinek!